Köszönöm szépen, szavazatmagyarázatok következnek. Kérem, hagyják el a termet. We begin with the Kuhn report. Kuhn jelentésről fogunk először beszélni. That I did ten times and it didn't work. is kalapáltam, mégsem volt haszna. Köszönöm szépen. Caputo úr. Kérem, magyarázza meg szavazatát, vagy szavazását a Kuhn jelentéssel kapcsolatban halászhajók jellemzőihez. A téma egy perce van. Mr. Caputo. Caputo úr, ön következik. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök asszony. Támogatta a mai napon ezt a jelentést, mert úgy gondolom, hogy